Szavomir Kovacski urat megválasztották. Állami posztra, és Krobásik és Jaskévics urat fogják ők helyettesíteni. Az eljárási rend alapján őket akkor meg kell erősítenünk teljes jogú tagként. Ettől kezdve teljes jogú tagként vehetnek részt az Európai Parlament.